Geoffroy Didier és Maria Gabriele Zoana pedig um, teljes joggal láthatják el majd mandátumokat 2017. december 1, illetve 2018. január 30-ai kezdettel, ezt már a Júri is jóvá hagy.